So, liebe... Kedves kollégák! Remélem, hogy nagyon kellemes szünetük volt. Én nem csak, hogy ettem. Ich habe nämlich äh, mal wieder in Agenturen gearbeitet hanem jól is szórakoztam, mert az ügynökségekkel, az EMSA igazgatójával találkoztam. Ah, volt. Um, nein, nein, ez war alles... Nos, rendben. Kellemes beszélgetést folytattunk. Két évvel ezelőtt emlékeznek rá, akkor is voltak ilyen találkozóink. Amikor bejöttem a terembe, eszembe jutott, hogy nem tudom önöket annyira kicsavarni, mint a plenáris elnöke, és aztán most rájöttem, hogy de, mégiscsak. Van itt egy ilyen gombom, amit megnyomhatok, tehát amikor kalapácsolok, akkor tényleg be kell fejezni, mert különben kikapcsolom a mikrofont. Wunderbar! Ne, mit dem Hammer komme ich hier nicht auf das weiße Knöpsz. Jó, rendben. Tehát Azért jó ezt tudni. Minden esetre van ez a gomb. Salvador. A második rész utolsó részéhez megtartotta a bevezetőt. Nem, nem. Salvador, ez már megvolt. Die uh, einzelnen Redner, die ich auf der Rednerliste... Most a hozzászólók következnek. Jörem fel. Alfonsi Alexander Alvaro a hozzászóló kristálya, és ezen kívül valaki hozzá szeretne még szólni. Nem, ön a harmadik. Az első Jörán, aztán Reiner Bőge, aztán François. Hagyja, Tessék. Nem, Jörán. Jetzt bin ich aber etwas verwirrt hier. It's always difficult after... Mindig nehéz egy jó ebéd után visszakapcsolni én is jót ebédeltem a mezőgazdasági lobbistákkal, az egy másik sztori. A külső tevékenységek területéről szólva, hadd mondjam el, alapvetően osztom Salvador helyzetértékelését, különösen azt a gondolatát, hogy keményen ki kell mondani, ez egy krónikusan alulfinanszírozott terület. Ez nyilvánvaló. Hozzátenném, hogy a szomszédság politikát csak úgy kutyafutában említik, és a bővítés meg egyáltalán nem. Holott ezek nem csak hogy prioritások, hanem a prioritások a külső tevékenységek terén, különösen a mostani helyzetben. Úgyhogy szerintem keményebben kell fogalmaznunk a politika, meg a bővítés ügyében is, hiszen a következő pénzügyi keretidőszakban nyilvánvaló, hogy több bővítési kérdéssel kell megbirkóznunk különösen, ugye most meg Észak-Afrikával is foglalkozunk. Itt egy gondra szeretnék rámutatni. Tegnap volt az első ülésünk egy új monitoring csoportban, a dél-mediterrán kérdésével foglalkozó monitoring csoportban. A fő témája az ülésnek az egyes eszközök finanszírozása volt. Itt eh, a Reiner Bőge által feltett problémára kell utalnunk, azt, arra a kockázatra, ha a tagállamok új területeket akarnak finanszírozni, akkor inkább kormányközi megoldásokat keresnek, mint sem az EU költségvetésen keresztüli finanszírozás. És ez gond, gond a külszolgálat tekintetében is. Tegnap szó esett az észak-afrikai finanszírozás lehetőségéről, itt van a politika, az adóságok elengedése, új mezőgazdasági fejlesztési programok Észak-Afrikában, EIB, e EBRD, az ERFA, a költségvetési támogatások, új civil társadalmi finanszírozó alap, humanitárius segélyek. Sorolhatnám, hatalmas eszközök ezek, melyeket nem koordinálják, egyesek kormányközi alapon működnek, mások az EU költségvetés révén. Szerintem stratégiaibb keretek között kéne felhasználni ezen eszközöket. Aztán említeném a feltételhez kötöttség fogalmát is. Sokat beszélünk a demokrácia igényéről, ezek kicsit keményebben kéne meghatározni, feltételekhez kötve a segélyeket. Az állampolgárság ügyében nagyon rövidre fogom mondandómat. Salvador arról beszélt, hogy öregedő társadalmak fenyeget egy kockázatot jelentenek, ez a bevándorláshoz is kapcsolódik. Szerintem egy, ennél pozitívabban kéne fogalmazni. Az öregedő társadalom nem csak egy, egy fenyegetés, a bevándorlás meg szintén nem csak kockázat, vagy, vagy valami negatívum, hanem ugye kihívás is, de pozitív lehetőséget is magában rejt. Ja, vielen Dank, ich kann... Äh, Köszönöm. Abszolút úgymond varrat nélkül tudok csatlakozni Mindehhez Az állampolgárság ügyében a 3A, 3B régebbi kategóriákban kisebb programok vannak, is a kultúrával, ifjúsággal foglalkozó prioritások kisebb programjai rendkívül fontosak Európa láthatósága szempontjából, viszont a kicsi eszközökkel lehet nagyot mutatni az európai elkötelezettség terén. Aztán a bevándorlással, és általában migrációval a menekültügyi alappal és a Frontex tevékenységével kapcsolatosan meglehetősen bizonytalan értékelés van arról, hogy Európa, mint a szolidaritás közössége hogyan tud szembenézni az új kihívásokkal, és hogyan tudunk közös és arányos válaszokat találni annak alapján, ami a szerződésekben és az alapjogok kartájában áll. Azt is jelenti ez persze, hogy ezeken a területeken nagyon körültékítőek kell legyünk, arra nézvést, mely alapok egyrészt tekintettel a, helye, a jelenlegi források rendelkezésre állására, másrészt a még nem látható eseményekre, költségvetési tartalékokra, mennyire vannak feltöltve, hogy aztán ne kelljen hónapokon át, ha esetleg egy, kocká, egy válsághez adódik elő, a diplomáciai nézetkülönbségeket ne hónapokos, több hónapos vitával kelljen elsimítani, ne kelljen hat hónapot vagy egy évet várni, mire eredményre jutunk ezekben a dolgokban. Ez ugyanúgy érvényes ahhoz a témához, amit, amit egyetértek, hogy a régi négyes kategóriában krónikus alulfinanszírozás érzékelhető. Végül is politikai lehetőségek rendelkezésre állnak, hogy előrelépjünk a gyors mozgósítása az alapoknak, és az Európai Unió készségének javítása egy globális világban szerintem elkerülhetetlen a jelentéstevő a külügyi szolgálattal kapcsolatban felvetette a tagállamok közötti együttműködés kérdését. Ezt jobban el lehetne mélyíteni, azt tudom, nem helyén való, hogy a tagállamok diplomáciai szolgálatai más és más képpen értelmezik 27 féle módon a külügyi szolgálatot. Tehát most vagy a későbbi elmélyített tárgyalások során rendezni kell ezt a kérdést is. A fejlesztés politika ügyében sürgetően szólnék arról, hogy az infláció a kapcsolatos eszközök sorában a fejlesztési alap meg a tagállami tevékenységek figyelmet értelmelnek a nem megy az sem tovább, hogy a klímacsúcs kormányközi alapon folyjon az arra való felkészülés, és a földközi látható fejlemények láttán azt kell mondanom, hogy költségvetési eszközökkel, illetve erősebb projektorientáltsággal kell választ adnunk, a szakbizottság nem ennek megfelelően tárgyalt az eddigiekben, ezért a szakbizottságunk nagyobb figyelmet kell szentelni ezeknek a kérdéseknek, hogy konzekvensebb módon tudjuk felhasználni ezeket az eszközöket, a mikrofont kikapcsolta a hozzászóló. Sorry, sorry, ich musste einfach Elnök. Ki kellett próbáljam, hogy megye? Hát megy, El, meg tudom vonni a szót egy gombnyomással. Sikerült. Ja, ja. Gut. Jetzt. Működött tehát, most akkor François. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy gondolt arra, hogy a kultúrára és az európai sokszínűségre is hangsúlyt fektetett, erre nagyon érzékeny vagyok ez egy olyan téma, ami megérdemelné azt, hogy tovább beszéljünk még róla. Több mint húsz nyelvet fenyeget jelen pillanatban Európában az, hogy eltűnik, és ez agasztó. Olyan országok, mint például sajnos Franciaország, egyáltalán nem aggódnak ezen. És szerintem a bizottság is nagyon le van maradva ebben a témában, jó tesz, hogyha segítünk neki. Az Európai Unión belüli állampolgárságról beszélünk, és majd utána a világ többi részéről. Szerintem egy kicsit máshogy kéne, mint bevándorlási politika definiálni ezt. Ott vannak például erre nagyon hasznosak a, a szomszédsági politikák. Ha 20 évvel ezelőtt a keleti országokkal, például Belorussziával kapcsolatban azt megtettük volna, amit kellett, akkor nem lennénk ilyen helyzetben, és ráadásul, hogyha a mostani helyzetben elgondolkozunk rajta, akkor a déli országok irányába is sok mindent kellett volna még tennünk. Szerintem nagyon fontos az, hogy több fejlődés és több demokrácia legyen a szomszédainkban is. Ennek az eredménye lenne az, hogy kevesebb a bevándorlás. Alexander. Köszönöm. Köszönöm most, Alexander. Köszönöm szépen. Nagyon jónak tartom, hogy a jog és a szabadság övezetét megemlítette. Nyilvánvaló, hogy bizonyos dolgokat a migráció és a menedékjog keretében már lefektettünk, de ez az Európai Unió finanszírozásával is meg kell, hogy jelenjen. Én azt hiszem, hogy itt rövidet húztunk. 2050-ig körülbelül 400 millió menedékessel kell, hogy számoljunk. Ez azt jelenti, hogy 100 millió évente. Valószínűleg azért ennyi nem lesz a valóságban, de hát a parlament tette ezt a beslés, úgyhogy nem lett annyira rossz. Van értelme annak, hogy a klasszikus struktúrákkal dolgozunk továbbra is? Nem kellene megnézni, hogy a költségvetésben melyek azok a részek, amelyek lefedik ezt a tematikát, például az európai szomszédsági politika. <clears throat> Valahová, máshová, például a harmadik részbe, Európa a világban talán ova oda lehetne beilleszteni, hiszen ez most már nem működik annyira, hiszen a pénzügyi eszközök így szétaprózódnak. Nem kellene ezeket összefognunk? Több pénzre lenne szükségünk a biztonság területén. Mind a klasszikus biztonság, például a szervezetbűnözés elleni harc területén, és a terrorizmus elleni harc területén, de az úgynevezett adatvédelem és a kiberbiztonság területén is. Hiszen itt öt 7 év lesz a keret, majd amiben megállapodunk, és pont most a digitális fejleményeket figyelembe véve sokkal gyorsabban haladnak a dolgok, erre fel kell készülni pénzügyi értelemben is. Ezen kívül lenne még egy dolog, mert Strasbourgban, amikor a biztos asszony javasolta, hogy legyen egy biztonsági alap, és legyen egy migrációs alap. Mi ezt támogattuk, támogatni is fogjuk, és addig is be kell, hogy valljam, az, hogy az európai állampolgárságot ide bevették, az ellentmondásos hiszen ez az igazság ügyköltségvetésébe folyik bele, és így nem jelenik meg az elkülönülés. Úgyhogy kérem, gondoljanak bele, hogy van értelme ennek a betagolásnak, hogy a 3A, cik, 3A fejezetben továbbra is szerepel ez külön. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon jó. Most pedig Salvadornak megadom a szót, hogy lezárja ezt a részt és aztán majd a harmadik részre áttérünk, ahol a struktúráról és az időtartamról fogunk beszélni a pénzügyi tervet illetően. Ma reggel már bejelentettem, de még egyszer elmondhatom, Salvador mindig megkapja lezárólag, és a következő kör bevezetőjének is a szót, és utána a koordinátorok, illetve a frakciók szólhatnak hozzá. Reimer, te megint hozzá szeretnél szólni? A végén vagy az elején? Jó, a végén. Rendben. Jó, csak tudni szerettem volna. Jó, mindenki más tudja a sorrendet. Salvador. Sí, presenta muy brevemente. Eh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Felmúr és mások által felvetett kérdések. A bevándorlási politika. Hát ennek két része van. Az összes jelentéstevő felvetette igazából a bevándorlás kérdését. Én igazából ezt nem látom fenyegetésnek, de ugyanakkor mégiscsak fenyegetésnek látom. Mit is jelent ez? A bevándorlási folyamat az EU-ba, aminek nincs, amihez nem finanszírozunk jól, és nincs megfelelő eljárás, az bizonytalanságot okoz nem csak a befogadó országnak, hanem a vendégnek is, tehát mindenki bizonytalanságban él, nem lesz biztonság. A jó bevándorlási politika egy jól finanszírozott politika kell, hogy legyen az EU-ban, és úgy gondolom, hogy Malmström asszony Strasburgi kommentárja is nagyon hatásos volt. Nem feltétlenül a finanszírozás volumenét kell növelni, ez elég nehéz lenne, hanem inkább racionalizálni kellene azt a négy alapot, ami már most is létezik, ezt össze kéne vonni kettő alapba. És ezzel lehet, hogy tudnánk javítani a hatékonyságot, illetve a költés hatásosságát, mindkét oldal előnyére válna ez azon országok előnyére is, akik a legtöbb befogadót, legtöbb bevándorlót befogadják, illetve a bevándorlók számára is. Akiknek a helyzete nagyon bizonytalan, és nem mindig felel meg az emberi jogi elvárásoknak. Fontos tehát ez az ügy. Az átláthatóság. Egy dolog az átláthatóságról beszélni a különböző politikák átláthatóságáról, vagy a struktúrákéről, és az egy más dolog, hogy jogszabályokat kell hozni, amik ezt végigkövetik. Illetve ezeknek a politikáknak persze vannak költségei is. Az, hogyha az uniós polgárságot összekapcsoljuk a biztonsági kérdésekkel, és egy kategóriába veszük őket, szerintem ez egy hasznos ötlet lett volna, éppen azért, mert így a 2020-as stratégiával kapcsolatos ügyek hatáján kívül maradtak volna. Így a belső jogérvényesülésről beszéltünk volna, és elkülönítettük volna ezeket a kérdéseket a 2020-as eh, stratégiától az állampolgári jogokat, meg az uniós polgárságot két külön dologként fogtuk volna fel. De hogyha mindezt a szomszédsági politikához csapjuk hozzá, ami a globális Európa fejezetbe került, és ide tennénk mondjuk a, vagy, vagy az igazság, és a jogérvényesülési területére, ami persze szintén összefügg a migránsokkal, hát mindez megindokolható. A bevándorlási politika és a szomszédsági köz, politika között szintén van kapcsolat. Ez egy dolog egy dolog Észak-Afrikában, de nem feltétlenül ugyanaz a helyzet más területeken. Nem mindenhol kapcsolódik ez a téma ugyanúgy a szomszédsági politikához. Ezért szerettem volna azt, hogyha a szomszédsági politika a globális Európa fejezetben maradt volna, és a bevándorlás, a közös bevándorlási politika pedig ezen a fejezeten belül igazából az uniós polgárság a biztonság és igazságügyi politikák területéhez kapcsolódott volna. Na már most a szomszédsági politika, hát azt hiszem, hogy igazából majd az külügyi és fejlesztési bizottság tagjaira fogom bízni, hogy ezt gondolják végig. Én a Költségvetési Szakbizottság tagja vagyok, és nem akarom befolyásolni azt, hogy az EU hogyan dönt a szomszédsági politikájáról de hát amikor a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokat egyre nagyobb igényekre próbáljuk fordítani, akkor azt kell mondanom, hogy Észak-Afrika most alapvető fontosságú prioritássá vált az EU számára, és valamilyen költségvetési hatása ennek mindenképpen lesz. Látjuk, hogy muszáj ugyanis a jelenlegi helyzettel valamit kezdeni Észak-Afrikában. Ugyanez igaz a sürgőségi tartalékra. Meglehetősen rémisztő a helyzet, amikor az humanitárius segítségnyújtásért felelős biztossal találkoztam, sokkolt. Jelenleg a sürgőségi alap nem tud azonnal reagálni. A tanács döntésére kell várni, aztán nagyon gyakran a abba a problémámmal ütközünk, hogy sürgősen kéne lépni egy ilyen humanitárius katasztrófa esetén, de nem tudunk. Például az a észak-afrikai válság egy ilyen helyzet, a költségvetést erre vonatkozólag majd három hónap múlva tudjuk felszabadítani. Ez néhány abból a azokból a problémákból, amelyeket a külső fellépések kategóriájában találtunk. Elnök asszony, ezek az aggájaink tehát, és hát látom, hogy nagyjából ezek megfelelnek a kollégák aggájainak. Ja. Igen. Köszönöm. Nincs nagy véleménykülönbség, és a különösebb átvezetés nélkül a harmadik rész, ülésünk harmadik részét kezdhetjük meg. Most időtartam és a szerkezet témáját tárgyalandó. Es que había perdido los papeles. Elvesztettem a papírjaimat, elnézést. Jó, most már megvannak. Nos, hát a negyedik rész. Ez általánosságban technikai kérdésekkel foglalkozik. A 90-es bekezdésnél kezdődik, és a dokumentum végéig tart. A 121-esig. Sok technikai kérdéssel foglalkozunk, így itt aztán a költségvetés jövőbeli méretével, a lehetséges további forrásokkal és a struktúrájával, a prioritásokat tükröző struktúrával. Javaslatomat egy sor olyan következtetésre alapoztam, amelyeket, amelyeket megpróbáltam a Súr Bizottság múlt heti ülésein összegyűjteni. Tudom, hogy ellentmondásos ahogy minden javaslattervezet ellentmondásos. És azt hiszem, hogy a kollégáim tudják, hogy már sok mindent benyújtottunk, és nagyon rugalmasak vagyunk, hogyha arra kerül a sor, hogy meg kelljen őket változtatni. Majdnem minden súl ülés után megváltoztatjuk a struktúrát, mert úgy érezzük, hogy a többség érdeke egy kicsit más irányt vett, mint ami az eredeti terv volt. Most már igazából nem tudom, hogy hol állunk, de megpróbáltam egy konkrét pillanatban egy pillanatfelvételt készíteni, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit különbözik most ez a dokumentum attól, amiről az előbbiekben beszéltem, de nagyon fontosnak találtam lényeg az, hogy látható legyen az Európa 2020-as stratégia, és hogy a különböző politikák nagyon szigorú osztályozását el tudjuk kerülni. Az intelligens vagy fenntartható fejlődés fejezetén belül. De nagyon nehéz költségvetési tartalmat beletenni egy ilyen kontextusba, a befogadó növekedés kontextusába. Hogyha valakinek sikerül, akkor kérem, hogy nyújtson be egy módosító indítványt erre vonatkozólag, nagyon nagy örömmel beteszem a dokumentumba. Szerintem ez a struktúra lehető legjobban lefedi az Európa 2020 stratégiának az igényeit. Ennyi. ahogy Őrem Ferm is mondta, lehet, hogy eléggé konzervatív ez a dokumentum, de nem akartunk túlságosan radikális változtatásokat bevezetni, mégpedig azért nem, mert nem vagyunk tökéletesen biztosak abban, hogy elég nagy többség áll -e mögöttünk a radikális változtatások bevezetéséhez. Ez a struktúra nagyjából jól működik, persze vannak nehézségek, de ezeken megpróbálunk változtatni. Azt javaslom tehát, hogy legyen egy olyan struktúra, amelyben egy csoportba vesszük azokat a kérdéseket, amelyek az Európa 2020-as stratégiának a részét képezik, aztán ezt három alkategóriára osztjuk. Az egyik a növekedés és foglalkoztatás, a másik a fenntartható fejlődés, a harmadik pedig a kohéziós politika. Aztán lenne egy külön kategória az uniós polgárság címmel. Ahogy mondtuk, ide tartozna a biztonság és igazságügyi politikák kérdésköre is. Aztán van egy külön fejezet a külső fellépésekre. Az új költségvetési felülvizsgálat terminológiáját alkalmazván ezt a Globális Európa címmel láttuk el, és a negyedik a pénzügyi irányítás fejezet. És van egy új pont is, amit szerettünk volna egy új fejezetként létrehozni, ez a pénzügyi irányítás. Ez az európai stabilitási mechanizmus és az európai költségvetés közötti kapcsolatot alkotja meg 2013 után. Ez a kapcsolat, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban a Súr Bizottságban, vagy akár a parlamentben van-e konszenzus, hogy a közösségi módszert fenntartsuk-e egyáltalán, a kormányközi módszerrel szemben, ami szerintem az Európai Unió számára, egész számára igazából nem jó, és még kevésbé jó az Európai Parlament érdekei és prioritásai szempontjából. Ez az új kategória persze mindenféle bírálatnak lesz alávetve, de akkor is úgy gondolom, hogy politikai nyilatkozatként, amiben ez a parlament hisz, abból a szempontból ez tényleg fontos. menetrend miután ezt végig gondoltam, azt gondoltuk, hogy a lehető legjobb lenne, hogyha legalábbis a következő tervezési periódusra maradnánk a 7 évnél. A, nincs semmi olyan garancia, hogy a költségvetési megállapodásra sor kerül majd az állampolgár, vagy a tagállamok között. Tehát szerintem biztonságosabb lenne, hogyha a kohéziós és mezőgazdasági politikák szempontjából akarunk közép és hosszú távon tervezni, biztonságosabb lenne megtartani ezt a 7 évet. Aztán a későbbiekben lehet, hogy az 5 éves rendszerre térnénk át, ezt elfogadhatónak tartjuk, de az 5 plusz 5 éves megoldás nekünk nem felelne meg, azt nem tetszik. Van tapasztalatunk arra vonatkozóak, hogy a tanács hogy reagál a felülvizsgálati záradékokra, ezért gondoljuk úgy, hogy a jelenlegi helyzetben a 7 év az jobb, mint az 5 év. Aztán a rugalmasság ügye az továbbra is prioritás számunkra, mert tapasztaltuk azt, hogy ez a jelenlegi pénzügyi terv alap során hogy működött. Nagyobb rugalmasság nélkül nem tudjuk majd a következő pénzügyi terveket kielégítően végrehajtani. Ez már most is problémás volt a jelenlegi pénzügyi tervidőszak időszakában is rengeteg vita folyt a költségvetésről, és ennek a sok vitának nagyon gyakran az volt a magja, hogy a rugalmasságot a parlament és a tanács különbözően értelmezte. Azt szeretnénk, hogyha lenne egy kötelező érvényű jogi kötelezettség, hogy a plafonokat félidős felülvizsgálatnak kell alávetni, és megerősítenénk a rugalmasságot az összes fejezetben. álcsoportosítások vagy különböző alkategóriák közötti költségcserék, vagy a fel nem használt marzsok átcsoportosítása egyik címsorból a másik címsorba, ez lehetővé váljon. Aztán a bizonyos a 0,03-as küszöb alatti marzsok felülvizsgálatára vonatkozólag. Ahogy Reimer Börge is tudja, tudom, mondta, tudom, hogy emiatt nem alszik, és szeretnénk, hogyha a tanácssal folytatott tárgyalásaink során sikerülne ezt a határértéket megemelni. A jelenlegi rugalmassági mechanizmusok struktúráját szeretnénk megerősíteni, szeretnénk magát a mechanizmust is megerősíteni, illetve a sürgősségi segély tartalékot az Európai Globális Kiigazítási Alap és a Szolidaritási Alap is végiggondolást érdemel, hogy ezeket a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban tudjuk mozgósítani. A nem kiosztott tartalékok egy marzson belül. Ezekkel mit kezdjünk? Nagyon régóta gondolkozunk rajta, és van egy lehetőség, ami ráadásul nagyon aktuális lenne, hogy olyan költségvetési típusú alapokat hoznánk létre, amelyeket mindig a közösségi módszerrel hoznánk létre és tudnánk mozgósítani, de csak akkor mozgósíthatnánk őket, hogyha nem várt körülmények merülnek fel a pénzügyi program időszakban. Például, hogyha mondjuk egy energiaalapot tudunk létrehozni, erre adna lehetőséget ez a módszer. Ilyen adhok tartalékok jönnének létre bizonyos olyan igényekre, amelyek javíthatnák a rugalmasságot, anélkül, hogy túlterheljük a tagállamok befizetését az éves költségvetésbe. Na már most nem tudom, hogy itt megálljunk, és akkor a az erőforrásokról és a költségvetés méretéről később beszéljünk? Ja, igen. A költségvetés mértékéről április 7-én lesz alkalmunk ezt cserélni. Rendben is van ez így, ahogy pillanatfelvételként taglaltad a dolgokat. Helyén való is fontos is, hogy ilyen pillanatfelvételek alapján értékeljünk mert ezek alapján tudjuk, hogy miről is beszélünk. Sokszor nem pontos alapokon tárgyalunk, ugyanakkor láthatjuk, hogy egy-egy ilyen felültel között mit javult és mit nem javult a helyzet. Ilyen szempontból is hasznos módszertan ez. Én a konzervatív és más gondolatokat nem szeretném egymással szembe helyezni, mert ahogy ma reggel Reimer konzervatív szempontból, azaz ábrázolta a dolgot, és a konzervatívizmus nem jelent más, mint stabilitást és a változás való készséget. Én, mint szociáldemokrata sem mondhatok ellent ennek, hiszen szociáldemokratának lenni annyit tesz, mint előrelépni, ám szilárd talajon maradva az egyik lábunkkal. Úgyhogy gyakorlatilag más-más szavakkal hasonló dolgot írunk le. Ezzel kapcsolatban mindenki fel tud sorakozni ezen értékek mögött. Rajmar nem, Hörán nem. A Szociál, Szociális és Demokrata frakció nevében kolléganőmnek adom meg a szót. Sí, gracias, Juta. Eh, bueno, creo que tenemos... Köszönöm szépen, Juta. 5 percem van, <clears throat> úgyhogy rögtön bele is vágok. Struktúrára szükségünk van. Ez azért fontos, mert ez egy pillanatfelvétel, amely segíti azt, hogy megértsük, hogy hogyan alakulnak a költségeink, különösen a parlamenten, és a másik két intézményen belül, a politikai prioritásoknak megfelelően. Tehát a jó struktúra visszatükrözni a politikai prioritásokat. Erre jó a pillanatkép. Nos, a struktúra csak úgy épülhet fel, ha kategóriák is vannak benne. Miért kellenek a kategóriák? Két oknál fogva. Az egyik. Így el lehet különíteni azt a költséget egy bizonyos politikai célkitűzésre, és ugyanakkor maximalizálni is lehet, a plafont meg lehet szabni. Tehát egyrészt védjük a költséget és magát a prioritást, másrészt azonban a maximumát is megszabjuk. Így aztán nem lehet olyan struktúrát bevezetni, ahol két külön kategória is szerepel, hiszen akkor összezavarnánk a rendszert. Sőt, olyan struktúra sem lehet, ahol 20 kategória van. Ennek se lenne semmi értelme. Egy másik megjegyzés. Egy struktúra lehet jó, rossz vagy semleges, de ez nem fogja azt garantálni, hogy a pénzügyi terv vagy a célkitűzéseink is jobbak, rosszabbak vagy semlegesek lesznek. Figyelembe véve ezeket a kritériumokat, részben egyetérthetünk a rapportőr által javasolt struktúrával. A 2020-as stratégia prioritása alapvető fontosságú, de ugyanakkor finomítanám ezt kicsit. ne koncentrálnunk csak a 2020-as stratégiára, ne legyünk következetlenek, és ne próbáljunk olyan politikákat idevenni, amelynek nem sok köze van a 2020-as stratégiához. Ne próbáljuk ezeket begyömöszölni ebbe a mindent lefedő kategóriába. Legyünk óvatosak. Egyébként egyetértek a jelentéssel. Azt azonban nem egészen értettem, hogy a gazdasági irányításról mit szeretett volna mondani a raportőr. Ez a pénzügyi mechanizmusokhoz kapcsolódik, azt tudjuk, de hogy nézne ez ki? Lennének itt garanciák a stabilitási mechanizmus keretében, vagy hogy? Ezt el tudnám magyarázni? a rugalmasság. Ezzel teljes mértékben egyetértünk. Nyilván már régen beszélünk erről, nem csak itt, hanem a Költségvetési Szakbizottságban is. Ez nagyon fontos. De jelenleg a politikai prioritásokat tökrözi és akaratot. Ha a tanács nem ért egyet, akkor a rugalmasság úgyis életbe lép. Nem azért, mert azt mondjuk, hogy rugalmasságnak kell lenni, hanem mert minden attól függ, hogy a tanács hajlandó-e használni ezeket az eszközöket. Félidős felülvizsgálat, jó ötlet, próbáljuk meg kötelezővé tenni. Gondolom ez 7-10 évre vonatkozna. Ha 5 évre vonatkozik, akkor nem sok értelme van. Felső értékek felülvizsgálata és rugalmasság egyetértünk, csak hogyan számolják ki majd a marzsokat. Ne próbáljuk meg úgy, hogy a teljes költségből levonjuk a marzsokat. Tudnunk-e pontosan? Végül azt hiszem, hogy ami az időtartamot illeti, kicsit problémás. Egyrésztről ugyanis stabilitásra van szükségünk, más részről viszont több parlamenten áthalad ez a munka. Tehát vagy 7, vagy 5 plusz 5. Ha 7, az most könnyű, ha 5 plusz 5, akkor hosszú távon jó. nem tudom. Én ezt javaslom. Köszönöm, most Anni Enzen következik. Köszönöm, elnök asszony. Én vagyok az a, az, a, az a személy, aki azt javasolta, hogy tehát ne legyenek kategóriák, bár jó, hogyha van egy világos struktúra a költségvetésben, és helyén való az is, hogyha stabilitásra és bizonyos mértékű konzervativizmusra törekszünk. Ám, ha mondjuk az egy a címsort vesszük, nem sok pénz került át a kutatásról a közlekedésre. Elég világosan megállapított az egyes programok lebontása, ám hogyha egy, egy program nem működik, akkor egyszerűbb lehet át realokálni forrásokat ugyanakkor címsorok között mozgatni pénzeket meglehetősen időigényes. Tehát minél kevesebb a címsor, annál jobb a helyzet. Ez volna a kiinduló gondolatom. És abban sem vagyok teljesen biztos, hogy a te gondolatod, Salvador, miszerint az, az, az alcímsorok mennyire körbe mennyire körülhatároltak, és mennyire könnyen lehet mozgatni a címsorok között forrásokat. Hiszen a mai költségvetésnek kb. 80%-a egy címsoron van, és aztán van egy sor kisebb költségű címsor. Tudom, hogy a, a szabadságért, biztonságért és igazságért érvényes folyosért, felelős biztos szeretné jobban körülhatárolni az ő költségvetését, ám szerintem a rugalmasság perspektíváját kell követnünk, és a Surian úr régi kifejezését alkalmazva a biztonság kifejezéséről a szolidaritás irányába kéne tovább lépnünk, a bevándorlás, bűnüldözés, illetve a szomszédság politikához kapcsolódó egyéb témákra koncentrálva, ez is egyfajta üzenet volna. Mindenképpen az alapüzenetem az, hogy kevesebb címsorra volna szükség a költségvetésben, mint amennyi ma van. Látok olyan címsorokat, amelyek rendkívül szükségesnek látszanak a tanács számára, hisz a tagállamok számára kényelmes, hogy azok, akik a költségveti, az agrárköltségvetésből kapnak pénzeket, ki tudják számolni, hogy kik azok, hogyan kapják vissza a pénzeiket egyesek, ugyanez érvényes a strukturális alapra. Ez a tagállamok számára izgalmas, azonban ami nem ez, mi, ez nem a mi problémánk, nekünk a rugalmasság maximalizása kell legyen a céljunk, célunk. A, mi pedig a pénzügyi perspektíva időtartamát illeti, frakcióm az öt éves időszak mellett törláncsát, ám egy hét éves időszakot is el tudunk fogadni átmeneti megoldásként, hiszen ha legközelebb is öt éves, legközelebb öt éves időszakot választunk, akkor olyan helyzetbe kerülünk, hogy újra megválasztott új parlament és egy új bizottság kell döntsön nagyon gyorsan a pénzügyi perspektív ügyében. Ez nem volna gyakorlati szempontban nagyon jó, úgyhogy most az egyszer a 7 éves időszak számunkra is elfogadható, ám tegyük hozzá azt is, hogy a jövőben 5 éves időszakokra volna szükség, vagy 5 plusz 5 éves tervezési időszakra a strukturális alapok és hosszú távú projektek vonatkozásában. Az alapelv azonban az kell legyen, hogy minden ciklus, minden parlamenti ciklus és minden bizottság meg kell kapja a lehetőséget arra, hogy a pénzügyi perspektívára hatással legyen. Tehát egy öt éves időszak felé kell elmozduljunk, ez kell legyen a mi célunk, a frakcióm ezért fog harcolni, de a jelenlegi időszakban a 7 éves időszak egyszerűbbé tenni, könnyebbé tenni az életünket, a tanácsa való tárgyalásainkat úgy. Meg kell tapsoljam Salvador azon kitételét, amit a rugalmasági eszközről írt. kell -e új ilyen eszköz, vagy a mostani kiigazítására volna szükség. Én szerintem a rugalmasági eszközért kellene harcolnunk, és minél több a kategória, annál több a rugalmassági eszköz. I know, I know. Thank you. And thank you, Salvador, for, for... Köszönöm, Salvador, az egész inputot, amit adtál nekünk. Nagyon stimuláló számunkra, a frakciónk számára is, amit most elmondok, ez nem a, egy ultimátum, hanem inkább csak iránymutatást adnék arról, hogy mi is gondolkozunk. Először is a struktúráról. Érdekes azt látni, hogy ezt az első fejezetet nézzük, an igazából kevés fejezet van, mert hogyha a jelenlegi költségvetést megnézed, 85-90 százalék az első fejezet alá esik, tehát igazából egy fejezetben van. Az befogadó növekedés nagyon érdekes, hogy ha oda tennénk az összes pénzünket, akkor az is egy nagyon jó kis költségvetés lenne, de hát ez csak egy mellékes eh, megjegyzés volt. De most komolyra fordítva a szót, a struktúrára, a szerkezetre visszatérve. Ezek a célkitűzések az EU 2020-ból érkeztek, például ezek széles körül a fenntarthatóságról, a befogadásról szólnak, meg az intelligens kutatásról és fejlesztésről, de arról is gondolkozhatnánk, hogy ezt fordítsuk le a, cím, a fejezetek és címsorok nyelvére, és mondjuk a fenntartató fejlődés legyen egy cím, utána legyen külön um, mezőgazdaság, halászat, vidékfejlesztés, stb. stb. A második legyen mert szerintem az megér egy külön fejezetet, a kutatásfejlesztés és az innováció. Mindannyian nagyon világosan kifejtettük azt, hogy ez sokkal fontosabb ügy kéne, hogy legyen, Európának ezt nagyon kéne támogatnia, úgyhogy megérdemelné, hogy külön fejezetet kapjon, hogy lásson mindenki, hogy ez a terület fontosabb szerepet játszik. Aztán a befogadó társadalom lenne egy külön fejezet, a kohéziós alapok ide kerülnének, mert a szociális területi gazdasági kohézió ide tartozna, illetve az állampolgárság is ide tartozna, hiszen az állampolgárság összefügg a befogadó társadalommal. A negyedik lenne mondjuk Európa és a világ című fejezetünk, hiszen kell egy külső dimenziós, és az ötödik, erre szükség van, úgyhogy ez lenne az adminisztráció, vagy igazgatás, és lehetne egy hatodik, hogy is hívjátok ezt pénzügyi irányításnak, mi inkább tartalékmarzsnak hívhatnánk, és ez a, oda vezet ahhoz a vitához, amit a rugalmasságról folytattunk. Minél kevesebb fejezet van, annál jobb, mert akkor nem kell annyit beszélnünk a rugalmasságról. De lehetne egy ilyen puha fejezet, cím, ahol lenne egy ilyen tartalék, ahova a fel nem használt kötelezettségvállalások szépen bekerülnek, és akkor átláthatóbb lenne az egész dolog, ahelyett, hogy a fejezetek között az egyából a 2B-be átteszünk dolgokat, ahelyett lenne egy ilyen tartalék keretünk, amibe az összes el nem költött pénz bekerülne, és ezeket felhasználhatnánk szabadon. Lehet, hogy ez se kerül, segítene nekünk úgy egyszerre a rugalmasság és az átláthatóság szempontjából is. Aztán még egy dolog, ahol kevesebb rugalmasságra lehet szükségünk, az néhány nagy projekt esete, mert ezeket ezeknél nagyon jól körül kell határolni a költségvetést. Például a legnagyobb példa erre a Galileo. Hogyha ezt egy konkrét projektként nem különítjük el, akkor ugyanazt a vitát fogjuk tovább folytatni, amit most is, hogy több pénzt kell bevonni innen, onnan, más címsorokból, más fejezetekből kell pénzt átcsoportosítani. Itt legyen egy szépen körülhatárolt nagy projekt a saját struktúrájával, például a Galileo lehetne egy ilyen, mondjuk a kettes fejezet alatt, ahol az intelligens innováció, a, amúgy is a cím, tehát a Galileo tök szépen bele, a Galileo szépen beleillik oda. Aztán az időtartam. Ahogy Helga is mondta, ma délelőtt még nem döntöttünk, azért, mert látjuk, hogy folyik a vita, hogy mi a jobb az öt év, a hét vagy a tíz. Mi a hajlunk inkább az öt plusz ötös megoldásra, azért, mert ez több rugalmasságot biztosít. Van ugyanis félúton egy felülvizsgálat, aztán vannak ilyen sunset záradékok is, és ez a kohéziós alapok politikájával nagyon szépen kiegészíthető. Tehát szerintem az 5 plusz 5 az egy jó kompromisszum lenne, hajlunk erre a megoldásra, de azt hiszem, hogy minden más frakció is úgy gondolja, hogy nagyon ösztönző ez a vita, nagyon érdekes, és érdeklődéssel várjuk, hogy mi lesz az eredménye. Még 5 másodpercen maradt is elnök asszony. Wunderbar, ganz toll. Csodálatos, csodálatos. Sok mindennel egyet értek, amit mondtál. Nem utolsó sorban azt, amit most mondtál el, de nem hiszek egy dologban. Az 5 plusz 5 nagyobb rugalmasságot adna nekünk, mint a 7 vagy bármely konstrukció. Hát nekünk van tapasztalatunk, éljünk ezzel. Soha, soha nem kapunk egy felülvizsgálatot, hogyha az 5 plusz 5-ben egyezünk ki a tanácssal. Ha ez így van, akkor mindenkinek tudnia kell, hogy akkor ez 10 év, és ez 10 év marad kész. De jó, mindegy. És nem hiszem, hogy a bizottság most ellent mondana, és azt mondaná, hogy nem, nem, nem, mi, nem, Nos, úgy tűnik, hogy a frakciók részéről senki sem kért már szót, de még Reimer Bőge, José Manuel és Konstance szót kértek. És hát aztán ennyi. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek hogyha a struktúráját megnézzük az MFF-nek, akkor mindig több megjegyzést kapunk a struktúrával kapcsolatban, mint a tartalommal kapcsolatban. Persze, a szerződés azt mondja, hogy a minimális időtartam 5 év, egyébként szabadon tárgyalhatunk róla. Ami a kategóriákat illeti, csak azt mondják, hogy inkább kevesebb kategória létezzen. Az EU 2020, mint alap, nem rossz, és megpróbálták belevenni a bizottság részéről. Hát ez persze vitázni lehet rajta, hogy melyik struktúra a legjobb nekünk ahhoz, hogy a struktúra is biztosított legyen, és a rugalmasság is a fejezeteken belül és a fejezetek között. De azért, hogy mondjam el, hogy az elsődleges jog politikai felelősségek, amelyeket a Lisszaboni szerződés kiszab ránk, ez az alapvető prioritás, és utána jöhet az EU 2020. Utána lehet arról beszélni, hogy hogy néznek ki a struktúrák. Már mondták, hogy a fiatalság, ez központi kérdés a 2020-ban is, és akkor a Youth on the Move ez előbbre kerülhetne, de hát akkor a, mi marad abban a kategóriában, az szinte semmi. Alvaro kolléga azt mondta ma reggel, hogy ami az igazság, biztonság, igazságoság övezetét illeti, ott az európai polgárságot miért vettük be? Hát ma az 1B-ben van. Talán meg kellene fontolni, hogy itt a politikákat, amik itt szerepelnek, a mezőgazdaság, halászat és környezetvédelem, éghajlatváltozás nem kellene, hogy egy másik kategóriába kerüljön? És aztán az energia és közlekedési politika pedig átkerülne az egy C-be. Erről még lesz vita a frakcióban, hogy mi lenne a megfelelő struktúra, és ennek megfelelően tárgyalunk majd. Minden esetre nagyon fontos, hogy a fenntartható finanszírozást hogyan tudjuk biztosítani, ami nem megy a többi prioritás kárára ez nagyon fontos. Vagy azt mondjuk, hogy igen, a mega projekteket támogatjuk, akkor ezeket finanszírozni is kell, vagy azt mondjuk, nem megy Európai Unió szinten. A rugalmasságot illetően attól függ, hogy a Lisszaboni szerződést hogyan interpretáljuk a felülvizsgálat területén. A múltkor már esett szó róla, <clears throat> hogy bizonyos alapok a keretek felső sávjában helyezkednek el. Körül korábban az 5%-ról volt szó, de soha nem közelítettük meg. Ezért a szakpolitikák biztonsága ezt pontosan az MFF több évessége, például az 5 plusz 5 biztosítja. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én kérek magámnak egy kis fejezetet, és akkor mindent elértem, amit akartam. Ez nem így megy, a jogalap a lényeg. Salvador, amit a rugalmaságról mondott, jó. Az, hogy a marzsokat nem lehet átvinni egyik évről a másikra, ez igaz. Sőt, általában kell beszélni a marsokról a költségvetésben, nem szektorális lebontásban és hosszabb távon. Talán ezt még ki kellene dolgoznunk a futamidőt illetően. Már a múltkor is vitás volt, és aztán mégis megszavaztuk az átmeneti bizottságban. Szerintem tudnunk kell, hogy néhány több éves program még nem alkalmazkodott ahhoz, hogy mi az időt tartva. 5 plusz 5. A tapasztalat az, hogy nagyon kemény alapokat biztosít, és úgy kötelezel minket, hogy az utódainkat is kötelezi. Ezért hidat kell építeni. A híd az lenne, hogy hét, jó, és fönnáll a lehetősége annak, hogy a jövőben, a következő MFF-ben talán öt éves legyen, és akkor kicsit kötelezőbb érvényűvé tesszük, mint ahogy most ez szerepel a jelentésben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig José Manuel. Obrigado, Presidente. Eu começo com uma pergunta. Köszönöm, elnök asszony. Én is egy kérdéssel kezdenem. Nagyon sokat beszélünk a 2020-as tragériáról. Ám kérdés, hogy mikor indul, mikor kezd ketyegni az óra? Még tíz év van hátra. Nem tudom, akkor indul az óra, amikor megvan a költségvetés, vagy vagy amikor a következő pénzügyi időszak kezdődik. Tehát még egyszer a kérdésem, voltak éppen mikor indul a stopper óra? Szerintem akkor, arra 2020-as stratégia stopper óra, nem akkor, ha megvan a költségvetés. És a 2020-as stratégiához kapcsolódó szakpolitikák is szerintem egy szímsoron kéne, hogy legyenek, mondják sokan. Értem az emögött rejlő logikát, ám az ifjúság szakpolitikák nyilvánvalóan összefüggenek a, cél, a célkitűzését, illetően a 2020-as stratégia célkitűzésével még sincs benne ebben a keretben. de... Ezen túl az öt célkitűzésből kettő kivétele mindegyik kapcsolódik az ifjúsághoz. Tehát a, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében érdekeit szolgáló tudás, a kreatív iparágak. Ez nem kellene, le, hogy a 2020-as stratégiai része legyen? Integráns része? Kétségeim vannak, ez a két kétségem fogalmazódik meg ebben a témában. Szerintem az ifjúságpolitika és annak minden vetülete meg kell legyen a 2020-as stratégiában. Aztán ott van a négyes címsor, a pénzügyi kormányzás. Egyrészt örülök annak, hogy van ilyen címsor, és helyén valónak tartom azt is, hogy az MFF-be illeszkedjenek az erre vonatkozó kiadások. A tagállamok költségvetései nem fedezhették a külügyi szolgálatot. A gazdasági kormányzás területében ott van a az Európai Stabilitási Mechanizmus. Szerintem a közösségi módszertant kell előre vigyük, és minden forrást, amely a külügyi szolgálatra vonatkozik, az MFF része kell legyen. Én egy tíz éves időszakot látnék szívesebben, öt éves kötelező időközi át tekintéssel, Lehet a stabilitás szolgálnak, különösen a kohéziós politika e, és a kap tekintetében. A kappal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a fenntartható fejlődése koncentráljon-e, és illetve az ne legyenek külön címsor. Az inkluzív növekedés nem csak a fenntarthatóságot ö, szolgálja persze, szerintem itt is független, különálló címsor állhatna fenn, akár csak a kohézió esetében. Ugye egy D például a mezőgazdaság kapcsán. Aztán még egy kérdés. A címsorok között, alatt milyen al címsorok lesznek. Hogyha a mezőgazdaság illeszkedik a fenntartó fejlődéshez, akkor ne volna erre vonatkozóan külön címsor. Amúgy gratulálok a jelentéstevőnek, ezért a szerkezetért, ezért a lebontásért. A, a 2020-szal kapcsolatosan világosan fogalmaz, üdvözöljük az abban részletelt célkitűzéseket is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két észrevétel. Először a struktúrát illetően, regionálpolitikai szempontból kitűnő. Mindig is azt kértük, hogy a kohézió egyetlen kategóriában maradjon meg, így is történt. De most, amit Reimer mondott, szeretnék meggyőződni róla megint, hogy nem próbálják meg, hogy a többi alapot kicsempészik a kohéziós alapból. Hát de Reimer, te pont te mondtad, hogy az éghajlatváltozást és az energiapolitikát vegyük ide. Csak egyszerűen óvatos vagyok, tudom, valószínűleg másképp akartad mondani, csak biztosra akarok menni, Úgyhogy azért bele kell gondolnunk, hogy hogyan fogjuk ezt megfogalmazni, pedig a célt illetően egyetértünk. Ami az MFF időtávját illeti, eltérnek a vélemények. A régiók politikájában már nem, mi legalább 7 évet szeretnénk, mert 7 év alatt irányítható kohéziós politika nem működhet. Itt hosszú távú politikákról van szó. 5 éves politika nagy problémákat vetne fel. Viszont ugyanakkor az 5 plusz 5-öt illetően, őszintén szóval nem tudom elképzelni, hogy ebben az intézményben az időközi felülvizsgálatot elérhetjük. Ha biztos, hogy lehetséges, akkor jó, de a kontinuitást és a stabilitást biztosítani kell, de azt is figyelembe kell venni, hogy a parlament összetétele változik. Én, hát azt ki kell mondani, én a 7 éves tervért harcolok. Nagyon hálás vagyok a jelentéstevőnek, hogy ezt én egyértelműen belevette a jelentésbe, teljes mértékben támogatom. Hát remélem, hogy itt ki tudunk egyezni. Legalább 2020-ig. Csak így van értelme, mert ha már létezik a 2020-as stratégia, akkor a 7 évvel, amikor lezáródna a MFF, akkor ezt kövessük, ne új stratégiákat, ne új felelősségeket, amit a Lisszaboni stratégia jelöl ki. Tehát ebből a szempontból a szövetségeseimmel együtt, igen, azért harcolok, hogy 7 éves legyen. Tényleg, amit Salvador javasolt, nagyon jó alap a vitához és nekünk parlamentnek jó tárgyalási alapot biztosít. Köszönöm. Okay, thank you. Uh, I'll just... Köszönöm. Két megjegyzésem lenne először is az időtartammal kapcsolatban. Konstanca most épp azt mondta, hogy a 7 éves periódus támogatja, de hogyha lehetséges volna, hogy egy rendes félidős felülvizsgálat legyen, akkor el tudná fogadni az 5 plusz 5-öt is. Szerintem erről még beszélnünk kell. Mit is értünk az 5, illetve az 5 plusz 5 alatt? Egyetértek azzal, hogy nem bízhatunk meg a tanácsban a tekintetben, hogy egy költségvetési perióduson belül félidős felülvizsgálatot végez. De hogyha az alap költségvetési periódus 5 év lenne, de bizonyos programok 10 évig tartanának, akkor muszáj lenne, rá lennének kényszerítve, hogy igazi, valódi felülvizsgálatot végezzenek félidőben, és ez egy jó technikai megoldás lenne, vizsgáljuk meg. Szerintem fontos lenne, hogyha ezt az opciót körbejárnánk. Mert úgy gondolom, hogy ahogy Anna Jensen is rámutatott, nagyon fontos lenne, hogy a költségvetési periódus a parlament, illetve a bizottság mandátumához kapcsolódna, ez egy más jellegű politikai vitához vezetne, ami nem mindig lenne segítség, mert bizonyos tagállamokban ez még szigorúbb költségvetési politikákhoz vezetne, de szerintem sokkal demokratikusabb és átláthatóbb lenne, az pedig fontos. A másik kolléga egy nagyon érdekes lehetőségre mutatott rá, hogy legyen egy külön fejezet, egy külön tartaléka. Nézzük meg a svéd költségvetést, itt nincsenek fejezetek, csak kisebb, azt hiszem 25 vagy 26 politikai terület. Nagyon szigorú a, a plafon a teljes költségvetésnél, de a különböző szakpolitikai területeken belül nagyon rugalmasan lehet mozogni ide-oda. Kell, hogy legyen egy marzs mindenképpen. Ez nagyon fontos, hogy lehessen különleges körülmények között felhasználni, tehát hogyha különleges esemény történik, akkor föl lehessen használni, de az, hogy ez hol legyen, vagy honnan veszik el, ez teljesen mindegy. Miért kell a marzsot is fejezetekre osztani? Ennek egyszerűen nem látom az okát. Gondoljuk egy kicsit a szokásos dobozunkon kívül gondolkodni, és szerintem ez a gondolat nagyon érdekes, egy kicsit tovább mehetnénk, ezt jobban megvizsgálhatnánk, és akkor a fejezetek és a marzsok ról szóló vitát ketté választhatnánk. Megtörtént már, több tagállamban ez működik, talán az EU-ban is működhetne. Ja, mögt Igen, elnézést kell kérjek, hogy, hogy rang Fermnek adtam meg a szót, miközben a bizottság képviselővel beszéltem. Kicsit tovább tartott ez, mint, mint gondoltuk, az, hogy felkészüljenek Elnézést. De én magamat is felhelyeztem a hozzászólók listájára, mert ha már a szerkezetről beszélünk, akkor újra és újra két egymást kioltó igény merül fel részünkről. Egyrészt az átláthatóság igénye, hogy bemutassuk a polgároknak, állampolgároknak, hogy pontosan mit is csinálunk a költségvetési forrásokkal. Ez egyik igény. A másik viszont hogyan tudjuk elérni azt, hogy viszonylag magas szintű rugalmasság érvényesüljön, azaz lehetőségünk legyen arra, hogy amit a költségvetés el akarunk kérni, el is érjük. Ezek sokszor szembe mennek, és el tudom képzelni azt is, amit M javasolt, hogy egy kategória, vagy mondjuk kettő címsor legyen, belpolitikai és külpolitikai. Ennyi és aztán azon belül a szakpolitikai területek, amelyeket Hörán említett, alakíthatóak volnának. Én mindig arra törekszem, hogy persze értem a átláthatóság és a rugalmasság sokszor ellenmondó igényeit, ám ha ez így áll, akkor én mindig a rugalmasság mellett török lándzsát, mert a rugalmaság persze a célunk, igen, akarjuk, hogy látható legyen az állampolgárok számára, mit csinálunk, ám hogy néleg figyelik-e, az is egy kérdés. Atya úr is, hát ki, ki figyeli az, az, állam, az állampolgárok körében a, a költségvetés alakulását? Egyes -egy civil szervezetek, különösen melyik támogatásra számítanak, de más nem igen. Csak azt nézzük, hogy esetleg az őket érintő támogatások hol szerepelnek a költségvetésben, vagy a költségvetés mely tételei jöhetnek számukra szóba. Ez rendben is van így, ám rajtuk kívül más nem igen nézegeti a költségvetés végrehajtását. Tehát el kell döntenünk magunkat, el kell döntenünk magunkban, hogy a lehető legkevesebb címsor és a lehető legkevesebb alcímsor határozza meg a költségvetés szerkezetét ezzel egy időben, a sajátságos helyzetünkből adódóan, tehát rugalmaság a fő cél, persze, csodálatos, ám amit nagyon világosan meg kell értenünk, és beláthatunk, hogy az Európai Bizottságon belül is folyik, folyt erről már gondolkodás. A nagy projektek, amelyek futnak, és amelyek minden más szakpolitika számára fenyegető veszélyt jelentenek, szerintem kategórián kívüli tételben kéne legyenek. Vannak ilyen nagy projekt, vannak eh, kevert finanszírozású nagy projektek és projektek, tehát ahol azt mondtuk, innovatív finanszírozási eszközöket kéne alkalmaznunk. Ezeket más kategóriába lehetne áttenni. Hiszen éppen mivel ezzel, erről már vitáztunk, ugye az intelligens, fenntartható és integráló növekedés, ez lehet egy kategória. Ide, ide kerülhetne az Európa a 2020-as stratégia, és így tovább, és így tovább. Éppen ez az, amit mi megvitattunk, és a célunk az volt, hogy a szakpolitikák európai szinten kerülnek végrehajtásra, egymással is kapcsolódnak, egymás területére is belépnek, és amit korábban sose gondoltam volna, be kell vallanom, hogy még az agrárpolitikáról is elmondható, hogy hozzájárulhat a mi céljaink megvalósulásához. Nincs ezen semmi nevetni való, végre megértettem valamit. Ezért gondolom azt, hogy ez mind, ez mind együvé tartozik, és mind a intelligens, fenntartható, integráló növekedéshez tartozik, bármiféle alkategória nélkül belefér ebbe a csomagba. Tehát erre van a lehetőség, hogy így szerkesztjük meg a költségvetést, ez kiváló volna. Persze vannak egyéb elképzelések, én is a 7 éves időszakot támogatom, mert szerintem mm, egyébként talajt vesztenénk a lábunk alól. mich auch an die fünf Minuten gehalten. Én tartottam az öt percemet is. Ki olykutta. Néztem az órát közben. Jetzt, um, ha... Most pedig Salvador utoljára. És utána? Utána végeztünk a mai munkával, legalábbis a szakbizottság. És utána azonban a koordinátori ülés következik. Sí, gracias, señora presidenta. Pues la verdad es que era un debate muy... Köszönöm szépen. Be kell, hogy valljam, hogy ez egy nagyon érdekes vita volt. Én azt szerettem volna, hogy minél több véleményt meghallgassak, és így folytassuk a vitát. Nagyon konstruktív volt ez a vita. Hát akkor hagyj kezdjem a struktúra kérdésével. Nyilvánvaló, hogy az átláthatóság a rugalmasság ellenében létezik ez a vita az egyes kategóriákon belül. Abban a dokumentumban, amelyet a struktúráról benyújtottunk, ezt ismertettük, Anderson kolléga mondta, hogy sohasem sikerülhet elérnünk a maximális rugalmasságot. Nyilván minél több kategóriát és al kategóriát vezetünk be, annál több rugalmassági eszközre van szükségük. Persze, elméletileg a legjobb megoldás az lenne, ha nem léteznének kategóriák, és öt éves költségvetésünk lenne, tehát hogyha ez tökéletesen működne, akkor éves költségvetésünk lenne teljes rugalmassággal. Hát ezt gyorsan felejtsék is el, ez nem egy nemzeti költségvetés, ez a közösség költségvetése, amely nagyon érdekes, mert eltér a nemzeti költségvetésektől, és mivel ennyire más, és mivel csak mi vagyunk képesek átlátni a közösségi költségvetést, ezért van szükség kategóriákra és rugalmasságra. Ami nagyon érdekes. Néhányan elmondták, hogy kicsit nagyra törőbbnek kellene lennem a javaslataimat illetően. Hát jelenleg nem lehetek az. Egy viszonylag struktúr, konzervatív struktúrát kell ismertetnem, mert már mondtam, egyrészt eddig is jól működött, és szerintem nem kell nagy változtatásokat eszközölnünk. De az egyik dolog, amivel kapcsolatban szeretném hallani a javaslatot, az a rugalmassági eszköz, hogy a marzsokat hogy tudjuk felhasználni. Azt hiszem, hogy ez az egyik olyan pont, ahol tovább mutató javaslatokat lehet elfogadni, mint amit a bizottság és a tanács elfogadna. Ez a marzsok használata és a tartalékok felhasználása. Más területeken nagyra törőbb voltam, de beismerem jelenleg itt a SUR bizottságban azért mertünk nagyra törő javaslatokat hangoztatni, mert a, ahogy kezeljük a költségvetési erőforrásokat, ehhez értünk. Tehát, ami a rugalmasságot illeti, igen, tovább mehetünk. Van egy dolog, amit nem értek azonban. Valaki tette egy javaslatot, hogy legyen egy új kategória a nagy, a megaprojektek számára. Én ezt nem értem. Az ITER és a Galileo jut most eszembe. Azt hiszem, hogy ha a zöldek hajlandóak az ITER-re rábólintani, akkor nagy az egyetértés, hogy ezt tartsuk meg, de valahogy az az érzésem, hogy nem fognak rábólintani. <clears throat> Tehát milyen nagy projektek vannak még? Mi, mi az, amit be lehetne venni egy külön kategóriába? Persze azért várom a javaslatokat. Aztán négyes kategória tartalékok. Persze. Az eredeti javaslatnál nagyra törőpek lehetünk, de az, hogy csak a tartalékoknak létrehozunk egy külön kategóriát, mivel fogjuk betölteni, mik azok a programok, honnan jöhetnének ezek. Ez egy kicsit veszélyes helyzet. A Kulturális Bizottság, Regionális Ügyek Szakbizottsága, talán a kollégák nem lennének túl boldogok, ha tőlük az el nem költött pénzeket egy új kategóriába irányítanánk át. Aztán a hosszúság 5 vagy 7 év. Én mondtam már, hogy az 5 év lenne az ideális, csak hogy a jelenlegi helyzetet figyelembe véve, ez nem annak a kérdés, hogy bízunk-e a tanácsban, vagy sem. Jó, hát nem bízunk bennük, de nem bízunk abban, hogy egy időközi felülvizsgálatot valósítanak meg, hát láttuk, hogy most is mi történt. De a jelentésben azt mondjuk, egy kötelező jelleggel lefolytatandó időközi felülvizsgálatot kérünk tőlük. de azt mondták nekünk, hogy ez annak a kérdés, hogy hogyan interpretálják a szerződést, nincsen ilyen kötelezettség, és megint a bírósághoz fordultak. De bevehetnénk egy olyan záradékot, ami rákényszeríteni a tanácsot erre. Ha ez megvalósul, akkor a pénzügyi tervnek eltérő hossza lehetne. De jelenleg úgy tűnik, hogy a 7 éves programot támogatják leginkább. Bár a jövőben az 5 év elég logikusnak tűnne, 5 évig van hivatalban mind a parlament, mint a bizottság, ez lenne az ideális. De most a 7 év. Annak a kérdés, hogy Éda kérdésére hogy reagálunk. A pénzügyi irányítást illetően garanciákra van szükségünk. Van egy éves plafon, és aztán a saját erőforrásokat is figyelembe kell venni. Én is szeretném, ha ez megjelenne, de hát realisztikusnak kell lenni a javaslatnak. Azt hiszem, hogy kötelezzük el magunkat a garanciák irányában, és kerüljük el azt, hogy más, kölcs, más költségkategóriákban használják fel ezt a pénzt. Én szeretném, hogy ha ez a több milliós keret, ami a pénzügyi irányításra rendelkezésünkre áll, ez rész legyen az európai költségvetésnek, hiszen ez garantálná, hogy a közösségi módszert tudjuk folytatni. Azt hiszem, hogy majd erről tárgyalhatunk a tanácssal is. elviekben elfogadjuk azt, hogy a pénzügyi irányítást bele kell venni az MFF-be. Aztán majd megnézzük, hogy ez pontosan pénzben, pénzösszegben hogy néz ki. José Manuel már elment, de azt kérdezte, hogy a 2020-as stratégiát mennyire kell figyelembe vennünk. Hát itt a SUR szakbizottságban egyelőre a 2014-es stratégia a legfontosabb számunkra. Aztán felmerült a kérdés, hogy mi a helyzet a fiatalokkal. Nyilván a foglalkoztatás az Európa 2020 stratégia alá kell, hogy kerüljön. Ami az európai állampolgárságot illeti. Én úgy éreztem, hogy ide is be kell vennünk a fiatalságot. Tehát én ezt és a kultúrát hagynám így, de valaki említette a pillanatkép elképzelését. Én is rájöttem közben, hogy ez első kategóriának egyszerűen azt kellene, hogy legyen a címe, hogy Európa 2020. A kulturális ipar talán az alkalmazás, foglalkoztatottság és tudás kategóriájába kellene, hogy kerüljön. Hát nem, nem tudom, nem tudom megmondani, hogy mi lesz a végső struktúrája az MFF-nek. Minél többet beszélünk róla, annál jobban változik, legalábbis nekem úgy tűnik. Szerintem kell ez a tudás, beruházás, oktatás háromszög. Az 1A kategórián belül ez az európai versenyképesség lényege. Az összes több politika ehhez a háromszöghöz kapcsolódik. De ezeknek nincs olyan nagy költségvetési kihatása. De várom a javaslatokat. Látták, hogy nagyon kevés kategórikus kijelentést teszek a jelentésben, vagy akár a struktúrát, akár a rugalmasságot illetően alap, állás, az, hogy ez egy munkadokumentum, arra szolgált, hogy ösztönözze a vitát, ez volt a célom. Gondolom most fognak majd beérkezni a módosítók, kompromisszumos módosítók, lesz még épp elég időnk arra, hogy a struktúrát kialakítsuk, hogy a legalkalmasabb legyen. Igen, tény, hogy ez a helyzet. Ha most a nap, az egyéb naprendi pont körében nincs mondandónk, akkor csak azt szeretném bejelenteni, hogy a következő ülésünk április 7-én lesz Strasbourgban. Most pedig a koordinátorokat kérem, koordinátorokat kérem, hogy maradjanak, vagy jöjjenek be, ha nincsenek itt. A többiek meg kérem, hogy hagyják el a termet.